társaink, akik kékkártyás kérdésben is jelentkeznek, és ugyanakkor a Catch DI-ban is jelentkeztek. Jelzem, ha valaki kékkártyás kérdést tett fel a spontán felszólalások körében, nem kap szót, most pedig van der Kisse képviselő kap szót, tessék. Képviselőtársak, az Európai Unió tagállamai át, ellen indított szabálysértési eljárások, például Magyarország és Lengyelország ellen egyáltalán nem a sajtó és az igazságszolgáltatás függetlenségéről szólnak, hiszen ha ez így lenne, akkor Belgiumban már régóta elindult volna egy ilyen eljárás. Valójában itt arról van szó, hogy ezek az országok irányítani akarják a saját nemzetüket, meg akarják őrizni szuverenitásokat és identitásukat, és kimondhatja, hogy ebben tévednek. Az Európai Európai Unió eh, még mindig nem eh, kínált semmilyen eh, megoldást sem a migrációs, sem egyéb válságokra. A szubszidaritás és az együttműködés azt eredményezte, hogy egy szuperállam jött létre, és az, aki ennek nem veti alá magát, azt megbüntetik. Az Európai Unió diktátumokkal és bürokráciával akarja ezeket az országokat tönketenni. Hány tagállamnak kell még kilépnie, mielőtt végre rájönnek, hogy mit akarnak az országok? A svéd demokratáknak eltérő véleményük van a hetes szik alapjáni eljárásról. Mi ragaszkodunk ehhez a véleményünkhöz. Ez a vélemény arra épül, hogy Magyarország egy szuverén demokratikus ország, amely rendelkezik azzal a joggal, hogy demokratikus eljárásokban szavazással döntsön a kormányáról és a berendezkedéséről. Úgy gondoljuk, hogy sok ország hisztérikusan, és sok képviselő hisztérikusan válaszol, az emberi jogok, illetve a szabadságjogok érvényesülése nincs veszélyben Magyarországon. Magyarországnak jogában áll, hogy a belső berendezkedéséről maga döntsön. Az EU mindent megtesz annak érdekében, hogy a nemzeti büszkeséget csökkentse, Például itt az ülésteremben a zászlókat betiltják. Ez teljesen elfogadhatatlan helyzet. Mindig büszke voltam, hogy svéd vagyok, és a jövőben is büszke leszek, bármit akar nekem elrendelni az EU. Önök a saját nemzeti választóikat képviselik, legyenek erre büszkék. Köszönöm szépen. Fox asszony másfél percben tessék. Kiváló eh, Roger Scruton nevű filozófiánk, filozófusunk eh, eh, halála előtt magyar érdeméremet kapott újságíróként a kelet-európai országok felszabadulása során végzett munkájáért a Szovjetunió hatalma alól szabadult ki Magyarország. Milyen ironikus, hogy az hetes cikkei rendelkezéseit most Magyarország ellen használják föl egy újabb szuverén döntésével kapcsolatban. Most nem a Szovjetunió az, amely e, e, lágy, autoritár taktikával próbál uralkodni Magyarországon, egy egész más hatalom. A magyar választók kiálltak Orbán Viktor mellett, én személy szerint e, szemletélyesen védem a sajtószabadságot és a véleményszabadságot, szólásszabadságot, e, azonban azt látom, hogy nagyon sokan gyűlölbeszédnek minősítenek őszinte szavakat e, Európa szerte. Eh, önök azt mondják, hogy a sokszínűség európai eh, érték, ugyanakkor eh, sárba tiporják a vélemények sokszínűségét. Önök illiberális módon megtagadják a politikai véleményszabadságot. Köszönöm szépen. Randzsal úr, egy percben tessék. Elnök úr, köszönöm a szót bizottság, tanács, emlékeztetni szeretnék valami fontosra. Az Európai Unió a demokratikus országok klubja amelyben a jogállamiságot, a hatalmi ágak megosztását tiszteletben tartják, valamint a jog érvényesül. Ezért ilyen fontos, hogy amikor ezen elvek sérülnek, akkor azon pillérek sérülnek, amelyek a demokráciánk alapját adják, akkor létezen egy mechanizmus, amelyel meg lehet állapítani, hogy mi történik, meg lehet állapítani, hogy betartják a jogállamiságot ezen tagállamok vagy nem. A Magyarország és Lengyelország és Máltával kapcsolatos problémákat ismerjük, de a hetes szik alapjáni eljárás nem működik úgy, ahogy működnie kellene. Ezért nagyon fontos, hogy ebben a vitában egy olyan eljárást követeljünk, amely a célt is szolgálná, a tagállami állapotok felmérésében és az egyes feltételek biztosításában. Remélem, tehát ugye a lengyel és a, a, a lengyel és a magyar kormány pozitív lépéseket tesz annak érdekében, hogy megváltozik a helyzet. Köszönöm szépen, Molnár képviselőnek adom maga szót. Tisztelt képviselőtársaim, aki eddig naivan azt hitte, hogy

Köszönöm szépen, elnök úr. A roma hátterű emberek, roma embereket Magyarországon diszkriminálják, mégpedig súlyosan. A roma családokból származó gyerekeket szegregált osztályba osztá, iskolázzák. A gyerekek az iskola után alig tudnak írni és olvasni, és ezzel um, nincs esélyük tovább tanulni. Éppen múlt héten a de, egy debreceni bíróság ezen családoknak kártérítést irányzott elő joggal, és ez igazolja, hogy intézményi rasszizmus van Magyarországon, és ezért, felel, ezért is felel az Orbán kormány. Hogyan reagál erre Orbán? Ahelyett, hogy támogatná a gyerekeket, megkérdezi, hogy jogos-e a bíróság ítélete, és rasszista, anticiganista megjegyzéseket tesz. Orbán úr, ne szítsa a gyűlöletet migránsok, vagy pedig kisebbségiek ellen is. Kedves CDU-s kollégáim, legyenek hitelesek, és végre zárják ki a frakciójukból az Orbáni Fideszt, és az állam és kormányfők pedig használják ki a hetes szik alapjáni eljárást annak érdekében, hogy megakadályozzák Orbán álmokfutását. Franc úr, kék kártyás kérdést intéz önhöz járóka, Lívia. Többen jelentkeztek. Elfogadja ezt a kérdést? Franc úr, járóka, Lívia, öné a szó 30 másodpercben. Köszönöm szépen hogy elfogadja ezt a kártyás kérdést. Tudja, hogy mi a roma kérdésekben nagyon szorosan együttműködünk. Kérdezem, Rómeó, hogy tud-e egy más országot mondani, aki többet tett az európai romák érdekében, mint Magyarország. Nevesítsen még egy másik ilyen országot, ahol többet tettek a romákért, mint Magyarországon. Köszönöm. Livia. Kedves Livia, ez nem megfelelő kérdés. Azt kívánnám, azt szeretném, azt kívánnám, hogy amit ti mondtok, a valóság volna. Hogy ez valóság volna, amiről beszéltek, de tényekkel tudjuk igazolni, amit állítunk. Például a Debreceni Bíróság ítélete világossá tette, ezt nem tagadhatod, ez a valóság. Beigazított, hogy mi történt. Beszéljünk a tényekről, a tényekről, a valóságról és valóban minnyáján te is és én is azon dolgozunk, hogy megváltoztassuk a romák helyzetét, de mindenfajta ilyen elképzelés, hagymázas elképzelés, vagy pedig hazugsággal ezt nem lehet tenni, valóban fel kell dolgoznunk a helyzetet, e- ezt akarjuk megtenni, akkor beszéljünk őszintén. Köszönöm szépen. Zambacki úr, egy percben. Köszönöm, колеги, това, което се случва именно kedves kollégák! A Magyarország és Lengyelország elleni eljárás gyakorlatilag boszorkányüldözés. Miért? Azért, mert a lengyel és a magyar szavazók saját maguk szabadon választották meg demokratikusan saját vezetőiket. Azok, akik a vörös kommunista jelképeket részesítik előnyben a nemzeti értékekkel kapcsolatban. Természetesen nem szeretik azt hallani, amit ezek a vezetők elmondanak a külső határokról, a migránsokról. Önöknek nem tetszik mindez. Ugyanakkor úgy viselkednek, mint a bolsevik diktátorok. Megtagadják a lengyelektől és a magyarok, magyaroktól, a magyar néptől és a lengyel néptől azt a jogukat, hogy szabadon döntsenek a sorsukról. Nagyon sok birdalom próbált meg, próbálkozott meg azzal, hogy az emberek nemzeti identitását eltapossák, de elbuktak, önök is elfognak. Kékkártyát kapott bármi úrtól, elfogadja? Belemé képviselőtől kap. Nos, egyetért velem abban, hogy az autokratikus, totalitárius diktátorok általában arra törekszenek, hogy egy ország valamennyi intézményét saját ellenőrzésük alá ö, ö, hozzák. E, egyetért azzal, hogy valójában pontosan ez az, ami történik Magyarországon? Mr. Czabaszki, you have... Dzsambaszki úr, 30, 30 másodperce van. No, nem. Polszi, Ungária, Puliac nem értek ezzel egyet. Amiről ön beszélt, az nem történik. Nincs ilyesmi Magyarországon és Lengyelországon, Lengyelországban. A magyarok és a lengyelek választották meg saját kormányokat. Amiről ön beszél, az itt történik, amikor velünk nem értenek egyet, akkor nem engedik meg, hogy megszólaljunk. Ez a totalitarizmus, ez a szólásszabadság eh, sárvatiplása, ez az új jobb baloldali eh, totalitárius bolsevizmus. Το λόγο έχει a ένα hogy ο most pedig eh, Bellamy eh, kolléga következik egy percben. Kedves kollégák, eh, mindannyian egyetértünk abban, hogy a jogállamiság megvédése alapvető fontosságú, de miről van szó valójában, mi történik Magyarországon? Szabadok-e a választások? Igen. Vannak-e ellenzéki pártok? Van-e politikai pluralizmus? Igen. A sajtónak van-e joga kritizálni a kormányt? Amennyire tudom, nem gyilkoltak meg újságírókat Magyarországon, és néhány héttel ezelőtt a jogállamiságot védtük itt pontosan. Legitim módon választották meg a kormányt? Igen. Folytathatnánk így. És kritizálhatnánk a magyar választókat azért, hogy így döntöttek. Orbán úr politikáit lehet kritizálni ugyan, de őt legitim módon választották meg. A jogállamiság kritikája nagyon összezavarodott, noha ez egy alapvető fontosságú elv lenne, amit meg kéne védeni az Európai Unióban. Mr. Bellamy. Bellamy úr. Mr. Bellamy, you... Bellamy úr, egy kérdést intéznének önhöz, egy kékkártyás kérdést. Egy képviselőtől, az ön saját frakciójától, Ton asszonytól elfogadja? Igen. Akkor asszony, parancsoljon. 30 másodperce van. Köszönöm szépen eh, kollégám a saját frakciómból. Azt szeretném megkérdezni öntől, hogy a választások valóban szabadnak tekinthetőek-e, hogyha nincsen szabad média? A második kérdésem az, hogy meg kell egy gyilkolni ahhoz egy újságírót, hogy bebizonyíthassuk, hogy eh, nincsen sajtószabadság. A harmadik kérdésem pedig, a magyar kormány még ha többséggel is választották meg, akkor cselekedhet-e szemben a joggal, szemben a demokráciával, szemben az igazságszolgáltatási rendszerrel, szembe mehet-e a szabad médiával? Köszönöm. It's an interesting question. Érdekes kérdés ez. Ugyanabban a frakcióból teszik fel, 30 másodperce van, hogy válaszoljon. Köszönöm szépen három válaszomban. Egyrészt vannak olyan médiumok, amelyek bírálják a kormányt Magyarországon, ezek léteznek. Másodszorban. Igen, amikor egy újságírót meggyilkolnak, ez egy drámai esemény, és ma nincsen ö, olyan eljárás, amely Málta ellen lehet hetes szik alapján harmadik észrevétel. Ön engem ö, megsértett, szégyenről beszélt. Nos, azok, akik ezen elvre hivatkozva az alap érveket sértik meg, hiszen olyan eljárásokat indítanak, amelyek nem nyugszanak, Bellami urat már nem lehet hallani, tényeken 30 másodperce volt, mondja az elnök, és Tun asszony kérdésére kellett, hogy válaszoljon, nem más kollégáknak válaszoljon, akik nem intéztek kérdést önhöz, kérem tartsa be a házszabályt. Most pedig egy percben Zippel asszony kap szót. Köszönöm szépen. És már megint Magyarország az ellenzék tüntetései a kulturális ö, ö, térségben ö, tüntetnek, fityet hánynak erre. Továbbra is csak egyetlen párt, egyetlen véleménye érvényesül Magyarországon. A jövőben a kormány arról is dönteni akar, hogy a önkormányzati színházak mennyi pénzt kapjanak, illetve a kormány akarja kinevezni ezeknek az igazgatóit. Ne legyünk naivak. A kulturális intézmények politikai ellenőrzése a cenzúrát határolja, már majdnem cenzúra. Ez voltak éppen agymosás, még hogyha csak mérsékletes mosa, mosás is, akkor is agymosás is. A bizottság és a tanács nem válaszol. Újton új antidemokratikus jelenségek tanulói vagyunk Magyarországon, ez pedig egy botrány, amelyet az állampolgáraink teljes joggal nem akarnak már elfogadni. Itt az ideje annak, hogy világos következtetéseket vonjunk, következményekkel járjon. Ezt köszönöm szépen, most pedig egy percben Scott Kátó asszony kapszott tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. A új brit kormány és Orbán közeledése bizony vészharangot kell, hogy kongoson minden demokrata körében. Először Tim Montgomery speciális viszonyokról beszélt Budapest és London között, aztán Orbán a legbátrabb európai politikus nevezte Boris Johnsont. Nos, az Egyesült Királyság egy hamis demokráciává válik a magyar modellt követve. 2010 óta Orbán kormánya támadta a médiumokat, korlátozta a szabad újságírást, Johnson pedig azt mondta, hogy a BBC um, engedélyét fogja átírni és korlátozza a BBC tevékenységét. Ez a kormány a mediális kapcsolatokat politizálja át, mint sohasem történt meg. Orbán támogatta a Brexitet, mert így egy autoritárius kormány illiberális demokráciába léphet. Johnson a magyar kormány által elé kigörgetett vörös szőnyegen akar járni, és ez mindenki számára aggasztó. Köszönöm szépen. Lenners úr egy percben. E Köszönöm, elnök úr. Az EU nem csak egy véletlenül összeszerveződött egység. Ez egy értékközösség, és számos olyan érték van, mint például szabadság, demokrácia, a jogállamiság és az emberi jogok tisztelete. Ezek azok a közös értékek, amelyeken az együttműködésünk alapul, és ez az együttműködés soha nem vezethet semmire, hogyha ezeket az értékeket nem tudjuk megvédeni az Európai Unió összes tagállamában. Másfél évvel ezelőtt ez a parlament kinyilatkoztatta, hogy ezek az értékek Magyarországon veszélyben vannak, és az elmúlt másfél évben ezeket a félelmeket nem sikerült enyhíteni. Jó, hogy ma erről itt vitát folytatunk, jó, hogy holnap szavazni fogunk erről az állásfoglalásról, de az igazi vitának a tanácsban kell lezajlania. Az országok ugyanakkor nem mernek teljesen nyitottan beszélni egymással. Ezért a kormány vezetőitől azt kérem, mutassák meg nekünk, hogy az emberi jogok és értékek nem csak egyszerűen szavak számukra. Köszönöm szépen. Incsér asszony kap szót. Nem, egy kékkártyás kérdést tesznek fel. Elnézést. Yes. Elfogadja ezt a kérdést? Tessék, 30 perc. Teljesen egyetértek azzal, amit a kollega mondott, de itt egy dilemmával állunk szemben. Nem egészen értem a helyzetet, hiszen egyrészt a frakciói nevében szólal fel, és azt mondja, hogy az európai értékeket meg kell védeni, hogy egy hangon kell um, fellépni ezek védelmében, másrészt a magyar kollégák pedig megkérdőjelezik ezeket az értékeket. Megvitatják ezt a kérdést a frakciójukban? Mi az álláspontjuk ezzel kapcsolatban? Hát nem az én feladat az, hogy az ön dilemmáját megoldjam, ezt ön meg tudja tenni maga is. Mi a frakcióban, a párcsaládunkban megvitatjuk ezeket a kérdéseket, és a jövőben is meg fogjuk vitatni. Ennyit mondhatok önnek. Törődjön ön a saját um, frakciójával, sok sikert a máltai kollégákkal való bánásmódhoz. Mi meg a saját ügyünkkel törődünk. Most pedig én Csirasszony kapszott egy percben. Nos, Orbán Viktor az alapvető jogokat, a demokratikus és emberi jogokat támadja Magyarországon. E pillanatban az Európai Uniónak nem sikerült előrelépni és semmiféle megoldás felé, és ez alatt az idő alatt a helyzet az országban drasztikusan romlott. Hogyha lenne olyan díj, amely az európai kreativitást díjazza, akkor úgy gondolom, hogy Orbán és gyerekkori barátai mindenképpen megérdemelnék ezt, hiszen új szabályokat találtak ki, új módokat találtak ki arra, hogy te, kifordítsák az európai alapvető értékeket, elképzeléseket. Úgy gondolom, hogy lépéseket tennünk annak érdekében, hogy az alapjogokat meg tudjuk védni, védeni, és megfelelő szankciókat is kell alkalmaznunk olyan tagállamokkal szemben, amelyek nem tartják tiszteletben az Európai Unió alapértékeit, a kettes cikk alatti értékeket. És itt finanszírozási lépésekre is szükség van, hiszen a polgáraink Európában nem fogják elfogadni azt, hogy az Európai Unió pénzét korlátlanul arra használja fel bármely kormány, hogy a közös értékeinket támadja. Köszönöm szépen. Vince úr, egy percben.

az Európai Parlament arra kértem a tagállamokat, hogy indítsak útjára a hetes szik alapján eljárást a magyar helyzet okán. Mit láttunk azóta? Másfél éves késlekedés a tanácsban. A egyik elnökség adja a másik elnökségnek tovább ezt a forró ügyet, azonban Orbán miniszterelnök nem hezitál, megtámadta a mediális sokszínűséget, xenofób érzelmeket szít, az igazságszolgáltatásra rontott, és az Európai Unió pedig ezt engedi neki. A hetes cikk alapján eljárást blokkolja a tanács. Felszólítom a horvát elnökséget, hogy komolyan folytassa ezt az eljárást, és ebből egy komoly prioritást alakítson ki.

Elnök úr, kedves kollégák! Másfél évvel ezelőtt a parlament szavazott arról, hogy elindítsa a hetedik cikket. Azóta a magyar és a lengyel kormány továbbra is megszegi a jogállamiság feltételeit. Azóta a tanács auditokat szervez, magyarázatokat követel, és szakértőket kérdez meg. És mi, semmi sem történt. Vagy még rosszabb, mert a források továbbra is Orbánt és környezetét gazdagítják. Azokat, akik lábbal tiporják a mi elveinket. Komolyan kellene ezt vennünk, és le kellene sújtanunk azokra, akik hibákat vétenek, és a demokráciához kellene kötni az európai forrásokat. Varsóban, Budapesten és mindenhol mindazok, akik szenvednek, azoknak szükségük van a demokrácia védelmére. Orbán és barátai továbbra is vígan tevékenykednek. Itt nem a frakciók közötti csatáról van szó, itt az európai demokrácia tét. Köszönöm szépen. Hansen úr egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. A jogállamiság a politika fölötti voltáról beszél. Ez az egyik alapvető pillére a demokrácia működésének eh, és az európai értékeknek. A kormány így kell, hogy működjön, az Európai Bíróság főtanácsnoka pedig a jogállamiság helyzetét ítélte el Magyarországon, és az civil szervezetek helyzetbehozását ítélte el, és a gyülekezési szabadság ö, ö, hiányát is kiemeltem. Éppen ezért arra van szükség, hogy megváltoztassák ezt a helyzetet. A jogállamiság védelme csak egy irányba hathat minden tagállamban teljesen függetlenül, hogy ki van politikai hatalmam. Ez a meggyőződésem, és ez egy igazi kereszténydemokrata meggyőződése, és ezt meg fogjuk védeni mindenképpen. Köszönöm, Follát úr, egy percben. Öné a szó. In Wahrheit. Follát asszony. Megrendítő, hogy a szargentini jelentés óta, 2018 óta az Európai Parlament nem hozott még megfelelő döntést se Magyarország tekintetében, se a tanács tekintetében. A magyar kormány továbbra is lábbal tiporja a jogot, az uniós jogot, és egyre inkább áll demokráciává válik, korlátozott sajtót, sajtószabadsággal egy egyetemet elüldöznek, a civil szervezeteket pedig ö, nehéz helyzetbe hozzák. A tanács pedig csak nézi ezt hogyha ezt hallgatva elfogadjuk Magyarországon és Lengyelországban, akkor a közös európai projektünket adjuk fel. Az SZD frakció felszólítja a tanácsot és a bizottságot, hogy ne csak a hetes szik alapjáni eljárást folytassa megfelelő komolysággal, hanem fogadják el azt a törvényt, amelyel az EU támogatásokat a jogállamiság betartásával kapcsolják össze. Köszönöm. Köszönöm szépen.

fölvetődik Magyarország kérdése a parlamentben. Az első delegáció, amely az Orbán intézkedések hatását vizsgálta a kisebbségek és a szabadságok tekintetében, megállapította, hogy hi, bőven hiányos a szolidaritás a tagállamok között, nem történik semmi az európai pénzeknek kell kapcsolatos magyarországi visszaélésekkel kapcsolatban. Nem szabad elfelejtenünk, hogy soha nem volt az igaz, hogy a parlament, hogy a, hogy a demokrácia csak annyi lenne, hogy a többség azt csinál, amit akar. Itt vannak európai alapértékek, a, a demokrácia nem a többség uralma, hanem a kisebbségek védelme ezért fontos a jogállamiság, ezért Eh, kérjük a bizottságottól eh, a parlament teljes támogatásával lépjen, eh, hogy kössessük, kössük össze az Európai Uniós forrásokból származó pénzek kifizetését az európai közös értékek, demokratiai értékek betartásának követelményével. Elnök, köszönöm szépen. Egy percben megadom Tomasics úrnak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Uniónak nincsen jövője, hogyha nem e, ismeri el minden tagállamnak azt a szabadságát, hogy autonóm politikát folytasson olyan területeken, amelyek nem tisztán az Európai Unió kompetenciái e, e, semmilyen felelős politikus nem fog az állam biztonságára lemondani azért, hogy brüsszeli demokrat, bürokraták kezébe tegye a döntés lehetőségét. E, teljesen egyértelmű, hogy az emberi jogok tekintetében nagyon sok ország e, e, vannak problémák, néhány országban gyakran, de ez, ez soha nem stigmatizáltak úgy, mint most Lengyelország és Magyarország esetében. A kérdés az, hogy miért. Elnök, köszönöm szépen. Megadom a szót Zver úrnak egy percben. Hála za besedo, spoštovani. Köszönöm szépen, köszönöm a szót. Mi, akik már hosszú ideje itt ülünk az ülősteremben, követjük a Magyarország ellen zajló pogromot. Orbán mindig megfelelt um, a kérdéseinkre, mégpedig demokratikus módon, ez az állásfoglalás pedig önkényes kijelentésektől hemzseg. Ezt nem tudom támogatni. Az Európai Unió még mindig működik, és azt látjuk, hogy a médiumok továbbra is szabadok Magyarországon, és beszámolhatnak mindenről. De vannak olyan tagállamok az EU-ban, akik korrupt módon használják fel az európai pénzeket. Mi több, akár az ellenzék vezetőjét börtönbe is csukják. Az ilyen fellépés nem erősíti meg az Európai Uniót. Köszönöm szépen. Most pedig Reinders biztosnak adom meg a szót. Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék visszatérni bizonyos kérdésekre, amelyeket felvetettek a vita során pozitív nézőpontból hadd emlékeztessek arra, hogy a magyar kormány úgy döntött, hogy azokat azt a reformot, amely külön közigazgatási bíróságokat hozott volna létre, végül nem fejezte be. A decemberben elfogadott jogszabályok módosították az igazságügyi rendszer működését. A legfelsőbb bíróság bíráinak kinevezése új lehetőségeket ad a közigazgatásnak arra, hogy az ítéleteket megfelebezze a legfelsőbb bíróság előtt, és a közigazgatási esetekben ők szervezik meg a meghallgatásokat is. Ebben a szakaszban én csak azt tartom sajnálatosnak, hogy az ilyen reformot nagyon gyorsan hajtották végre a Velencei Bizottság és a közvélemény megkérdezése nélkül tudomásul vettem azt, hogy a, az új jogszabály nem célozza meg azokat az aggályokat, amelyek a független nemzeti bírói tanács egyre növekvő terhelyhez kapcsolódnak. Ezek a kihívások vezettek odáig, hogy a tanács elfogadott egy országspecifikus ajánlást az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatban, ahogy azt már Jurova asszony említette. Ennek a közigazgatási hatóságnak az elnöke novemberben lemondott azért, hogy az alkotmánybíróság tagja legyen. Ez nem oldja meg azokat a strukturális aggályokat, amelyek ahhoz kapcsolódnak, hogy önkényes döntésekre ad lehetőséget ez a rendszer. Egy másik kérdés, amelyet a bizottság jelenleg is elemez, az a legfelsőbb bíróság szeptember 10-e ítéletéhez kapcsolódik, amely jogszerűtlennek ítélte azt, hogy egy járási bíró az Európai Bíróság ítéletét kérdőjelezte meg. Ennek az esetleges kihatásai és a kapcsolódó fegyelmi ügyek nagyon kényesek lehetnek, mert az egész uniós jogrendszer arra támaszkodik, hogy a tagállamok bíróságai figyelembe vegyék az Európai Unió bíróságának az ítéleteit, és azokhoz függetlenül férhessenek hozzá. A, az etnicitás alapján való diszkrimináció az oktatásban szintén problémás. Magyarországon a roma tanulók ellen szegregációt követtek el. Ezt szorosan nyomon követjük, hogy hogyan alakul ez a helyzet Magyarországon. A bizottság zéró toleranciát hirdetett az uniós költségvetésre kapcsolatos csalások ellen, és ugyanezt az elköteleződést várja a tagállamoktól is. Ugyanis főleg a tagállamok felelősek a költségvetés elosztásáért. A bizottság auditot kezd akkor, amikor ezt szükségesnek ítéli, méghozzá azért, hogy az uniós költségvetést megvédje. A csalások elleni hivatal fontos szerepet játszik ebben a folyamatban. A bizottság az unió költségvetésének védelmére egy rendeletet kezdeményezett, amikor az egy tagállamban a jogállamiság miatt veszélybe kerül. A pénzügyi kormányzás megfelelő, mi volt erre van itt szükség. Ennek az oka az, hogy az unió pénzügyi érdekének védelme érdekében és a korrupció, vagy csalás elleni fellépés érdekében minden országban egy hatékony és független igazságszolgáltatásra van szükség, illetve arra, hogy a közhatóságok megfelelően alkalmazzák az uniós költségvetés szabályait. Ha ezeket a funkciókat veszélyezteti a jogállamisági hiányosság, olyan módon, hogy ez érinti vagy érintheti az unió pénzügyi érdekeit, akkor az unió felfüggesztheti, csökkentheti vagy korlátozhatja a hozzáférést az uniós költségvetés forrásaihoz. Ezt a javaslatot az Európai Parlament és a tanács jelenleg is vizsgálja, és hogyha ezt elfogadják, akkor ez jelentősen hozzájárulhat az uniós költségvetés védelméhez. Elnök úr, hallottam felszólításokat egy új jogállamisági mechanizmus létrehozására. Biztosíthatom önöket arról, hogy a bizottság dolgozik egy ezzel kapcsolatos mechanizmuson, és prioritásként kezeli ezt a témát. Ez az új mechanizmus az összes tagállamra érvényes lesz, és az összes jelentős fejleményt magában foglalja majd a jogállamiság egyes elemeit illetően, például az olyan rendszer szintű problémákat, amelyek a jogszabályok alkalmazásához kapcsolódnak, a független és pártatlan bíróságok működése, illetve a média sokszínűségének a kérdései azonosítani és meg kell, kell és meg kell előzni még idejében ezeket a jogállamisági problémákat. Sajnos nem számolhatok be fejlődésről a magyarországi helyzetben, amióta az Európai Parlament benyújtotta a javaslatát. Remélem, hogy a mai vita segíteni fog a magyar hatóságoknak abban, hogy tovább elmélkedjenek ezeken az aggályokon. A bizottság készen áll arra, hogy együtt dolgozzon a magyar hatóságokkal a problémák megoldásában. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig a tanács nevében pedig Brignyak asszony kap szót, tessék. Igen, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Biztosíthatom önöket újra, hogy az elnökség és a tanács nagyon nagy jelentőséget tulajdonít a jogállamiság elveinek betartása és az alapjogok érvényesülésének az EU intézmények és a tagállamok közösen kell, hogy megvédjék és támogassák közös érdekeinket. Az elnökség nagy figyelmet fordít majd mindarra, ami itt a mai vitán elhangzott. A finn elnökség rendszeresen támogatta a hetes cikk alapjáni eljárásról, a Magyarország kapcsolani eljárásról a parlamentet megerősíthetem, hogy folytatjuk ezt a gyakorlatot a jövőben is. Az elnökség a tanácsnak beszámol majd az itt elhangzottakról, illetve az illet, indoklással ellátott javaslat kapcsáni e fejleményekről. Köszönöm szépen! A hettes cikk egyes bekezdése alapjáni másik eljárásról, a Lengyelországról szóló eljárásról lesz szó az állásfoglalásról, a magyarországi állásfoglalásról holnap szavazunk. Következő téma az eu s 7-es cikkének egyes bekezdése szerinti folyamatban lévő meghallgatások Lengyelországról. A tanács nevében Brinyac asszony kap szót, tessék. Thank you. Köszönöm. Képviselők, ahogy ma már elhangzott, nem tudjuk elég hangsúlyozni a vitatott téma fontosságát. E, a demokráciában alapvető fontosságú az alapjogok érvényesülése és a jogállamiság. Az új 2019-24-es stratégiai e, napirendünk e, figyelmeztet bennünket arra, hogy a jogállamiság kulcsfontosságú garanciája annak, hogy a közös értékeink érvényesülnek. A hetes cikkel egyes bekezdése hatája alatt Lengyelországban Lengyelország kapcsával kapcsolatban több meghallgatásra került sor, és folyamatosan tájékozottunk a lengyelországi fejleményekről. 2019-ben az általános ügyek tanácsában, februárban, áprilisban, júliusban, szeptemberben és decemberben is volt ülés, illetve tárgyalás Elkívül fontos téma ez, és reméljük azt, hogy a folytatódó politikai párbeszéd a bizottság és lengyelság között gyümölcsöt fog hozni. És ebben természetesen az önök vitájának a megjegyzéseire is támaszkodunk. Elnök, köszönöm szépen, Jura Vasszének adom meg a szót. President. Elnök úr, képviselők, szeretnék köszönetet mondani a parlamentnek, amiért napirendre tűzték a lengyelországi jogállamiság kérdését. Alapvető fontosság, hogy valamennyi európai intézmény felvállalja saját szerepét az európai jogállamiság megőrzés érdemében, és tudom, hogy a parlament nagyon szoros figyelemmel követte a lengyelországi helyzetet, és folyamatosan egyeztettek ez, erről a bizottsággal is. A bizottság többször megjelent ebben az ügyben és az Európai Parlamentben. A legújabb fejleményekre kellene most koncentrálnunk, hogy beszéljek arról, hogy az Európai Bíróság előtt mi történt. November 5-én a bíróság teljes mértékben támogatta az, a bizottság álláspontját, és kijelentette, hogy a e, rendes lengyel e, bírók e, nyugdíjazásának, nyugdíjazási korának csökkentésével Lengyelország indokolatlan diszkriminációt vezetett be a nem és a nemi alapon, és megsértette a 19 per 1-es cikk értelmében egyébként biztosítandó a bíros, bírók elmozításának tilamára vonatkozó szabályt. Az előzetes döntésben az szerepelt, hogy a legfelsőbb bíróság új fegyelmi ágazatának létrehozása problémás volt. Ki kell vizsgálni, ki kell vizsgálni, hogy ez független intézménye, és ehhez teljesen konkrét elemeket kell figyelembe venni. December 5-én a Lengyel Legfelsőbb Bíróság az Európai Bizottság, az Európai Bíróság által meghatározott eh, eh, eh, kritériumokat figyelembe végül is az arra jutottak az érintett hatóságok, hogy ez az új bírósági szervezet nem felel meg az elvárásoknak, és nem felemek sem az EU-s eh, jog követelményeinek, sem a eh, lengyel jog követelményeinek. A lengyel hatóságok eh, több alkalommal kritizálták a legfelsőbb bíróság döntését, és hangsúlyoznám, hogy az Európai Bíróság előzetes döntése alapvető fontosságú ahhoz, hogy biztosítani tudjuk, hogy az Európai Unióban érvényesülnek a közös Európai Uniós jogi normák. Lengyelország így az Európai Bíróság elé került az új fegyelmi intézkedései, fegyelmi struktúrái kapcsán Eh, ugyanis ezek nem bizt, ez a mechanizmus nem biztosítja azt, hogy a lengyel bírók függetlenek lennének eh, a politikai befolyástól, eh, akár a politikai alapú fegyelmezéstől. A politikai helyzet nagyon komoly, azonban a bíróság előzetes ítélete, illetve a legfelsőbb bíróság ítélete ellenére továbbra is fennáll az, hogy, bíros, hogy fegyelmi eljárás indítható a bírok ellen, és ez a fegyelmi testület továbbra is korlátozások nélkül működik Magyarországban. Ez azt jelenti, hogy a, sérül a függetlenségük. Ennek a szervezetnek a folytatódó működése az új fegyelmi eljárások megindításával együtt tulajdonképpen fokozza a befolyást a lengyel igazságszolgáltatási rendszer fölött. Ezen okokból tegnap a bizottság úgy döntött, hogy kérése fordul intéz, átmeneti intézkedések meghozatával kapcsolatban, és azt kéri a bíróságtól, az Európai Bíróságtól, hogy függesse fel a ennek a fegyelmező testületnek a működését. A bizottság készen el arra, hogy folytassa a párbeszédet Lengyelországgal a jogállamiság kapcsán, és igyekszik építő jellegű megoldásokat találni a problémák kezelésében. Ugyancsak fontos fejlemény az utóbbi időből egy új törvénytervezettel függ össze, amelyet a legjobb parlament vitat most, és amely csak a bírósági rendszer működéséről szól. Itt ismét felmerültek aggályok az Európai Bizottságban a bíróságok függetlenségével kapcsolatban, ezért december 19-én a lengyel elnökhöz fordultam levélben, a Szájmi és a Szenátus vezetőihez, illetve a lengyel miniszterelnökhöz is a törvényalkotási folyamata kapcsolatban, és hangsúlyozni akartam, hogy a, hangsúlyoztam, hogy a bizottság eh, továbbra is együtt szeretne működni a lengyel hatóságokkal a problémák megezelése eh, eh, érdekében, illetve a problémák megoldása érdekében, amikor azok felmerültek. Bátorítottam a lengyel hatóságokat arra, hogy egyeztessenek az Európa Tanács Velencei Bizottságával, és megkértem minden állami szervezetet arra, hogy ne folytassák ezt a folyamatot addig, amíg az összes szükséges egyeztetést le nem bonyolították valamennyi érintett partnerrel. Hangsúlyozom, hogy bármilyen jogalkotási folyamatnak meg kell felelnie az európai jogrend alapját képező elveknek és elvárásoknak, követelményeknek, és nem vezethet a jogállamiság további rombolásához Lengyelországban. A bizottság üdvözli azt a tényt, hogy a szenátus elnöke e véleményt kért a Velencei, Szakbizottság, Velencei Bizottságtól, amely látogatást tett Lengyelországban január 9-én, 10-én, és a várhatóan hamarosan véleményt is közzétesz. A bizottság tehát építő jellegű párbeszédben eh, óhajt részt venni, eh, folyamatosan eh, kapcsolatban van a hatóságokkal, és igyekszünk építő jellegű megoldásokat találni ezekre a problémákra, kérdésekre. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm, biztos asszony. Most pedig a frakciók nevében szólalnak mert a felszólalók. A néppárt nevében Metszól asszony. Köszönöm szépen. Lengyelország Európa szívében helyezkedik el. Lengyelország nem más, mint Európa dobogó szíve. Amikor Lengyelország az Európai Unióhoz csatlakozott, az azt jelentette, hogy végre túl tudunk lépni öt évtizednyi politikai eh, megosztottság és elnyomás eh, történetén. Ez reményt jelentett a lengyeleknek és Európának is. A lengyel polgárok ugyanúgy európai polgárok, mint ahogy a lengyel bírok is európai bírok. Természetesen az Európai Uniós tagság jogokkal és felelősségekkel is jár. Ez egy adok-veszek helyzet. Közös a történelmünk, de közösnek kell lenni a jövőnknek is. És emiatt a közös jövő miatt fontos, hogy nem hallgathatunk, amikor a jogállamiság támadás alatt áll Lengyelországban, vagy bárhol máshol. Nem lehetünk csöndben, nem hallgathatnunk, amikor a megválasztott többségre hivatkozva indokolják azt, ami indokolhatatlan. Nem hallgathatunk, amire a lengyel, lengyel igazságszolgáltatás fegyelem alatt van, és nem is fogunk hallgatni. A jogállamiság nem csak egy jelszó, amelyet össze-vissza lehet lobogtatni, annak, hogy jelentene bármit. Ez egy szabadságot jelenti, az egyenlőséget jelenti, a jogokat jelenti, és végső soron Európát jelenti. A jogállamiság védelme nélkül a megállapodásaink, a szerződéseink egyszerűen csak üres szavak lesznek, drága papírra nyomtatva. A független bíróság nélkül nem lehet eh, igazságszolgálat, nem lehet jogállamiság sem. És hagyj fogalmazok teljesen világosan, eh, a bírók függetlensége mellett ki kell állnunk, hogy úgy tudjanak dolgozni, hogy ne e, e, legyenek, ne féljenek se megtorlástól, se kegyeket ne kelljen e, elfogadniuk. Ez nem Lengyelország kritikája, nem a lengyel nép kritikája. Végül hagy üdvözöljem azokat a lengyel bírókat, akik ma itt vannak a teremben bennünk. Nem fogunk önöket, nem fognak bennünk csalódni, ahogy Európa sem fog bennünk csalódni. Köszönöm. Thank you very much. Dear... Köszönöm szépen, kedves kollégám. A következő felszólaló López Aguilar eh, képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr, alelnök asszony, Jurva asszony, eh, Reinders eh, biztos úr. Mindannyian meghallgathattuk azt a drámai beszámolót, amelyet lengyel bírók és nyomozóbírók osztottak meg velünk, a könnyek folytak a szemükből, amikor beszámoltak arról, hogy milyen módon zaklatják őket Lengyelországban, milyen módon nem tudják ellátni az egyébként függetlenséget igénylő feladatukat az európai értékek és szabályok értelmében folyamatosan a többségre hivatkozva Eh, hoznak egymás után olyan rendelkezéseket, amelyeket, eh, eh, amelyek korlátozzák a bíróságok szabadságát. Pedig egyetlen egy országban sem igaz az, hogy egyszerűen a többségi szavazat, a választó többségi szavazat a, a többség uralmát jelenteni, nem ez a demokrácia. A 2004-es bővítés óta a lengyel alkotmány, de már korábban is számos alkotmány, mert a francia forradalmi alkotmányok is lefektették ezeket az elveket. Ennek ellenére a jogállamiság problémája folyamatosan újra az asztalunkra kerül itt a parlamentben. Világos, hogy a, különösen a fegyelmi hatóság, amelyet Lengyelország létrehozott, nem ezt egyeztethető össze az alapvető jogok, Európai Alapvető Jogok kartájának 45. cikkeivel és más rendelkezésekkel sem. Ezért az üzenet világos. Fontos, hogy az Európa szert oda kell figyelnünk azokra a bírókra, nyomozó bírókra, akik tüntetnek Európa szert Lengyelországban, például nincsenek egyedül, nem vagytok egyedül, az Európai Parlament támogatja Eh, az igazságszolgáltatás függetlenségét, a bírósági eh, rendszer függetlenségét, a demokráciát, és az Európai Parlament elvárja a bizottságtól, hogy az európai alapok kifizetését az, eh, a demokratikus és az jogállami feltételekhez kösse minden országban. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm, Simecska kollega, tessék. Um, I guess you can be pretty sure that uh, something... Köszönöm, elnök úr nagyon komoly a helyzet akkor, amikor a bírák az utcára vonulnak tiltakozni, és ez valóban eh, komoly helyzet. Egy eh, tagállam kormánya egy eh, könyörtelen megfélemlítő kampányt indított a bírák ellen, akik csak próbálják megvédeni a saját függetlenségüket a kormány ellenőrzésétől. Néhányan ö, fegyelmi ügyek és lejárató kampányok tárgyaivá váltak. Hadd mondjam ki nagyon egyértelműen, hogy az a független bírák ilyen megfélemlítése példanélküli az Európai Unióban. És ha ezt az új jogszabályt elfogadják, akkor a bírákat azért is elbocsáthatják, hogyha közük volt az Európai Bíróság ítéleteihez. Az Európai Unió a közös értékek és a jogtérségekkel, hogy legyen. A hetedik cikk szerinti jogszabályok esetében eddig a tanács nagyon visszafogottan cselekedett. A bizottság szerencsére egy ideiglenes intézkedést elfogadott, de a nemzeti kormányok nem táncolhatnak ki a továbbiakban a felelősség alól, amikor az európai értékekről van szó. Mert ahogy az itt már elhangzott, a lengyel bírák európai bírák, és a lengyelországi helyzet egy európai probléma. Az igazságszolgáltatás függetlensége nélkül nem létezhet az Európai Unió sem. Köszönöm. Herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Reintke asszony kapszott, Köszönöm szépen, elnök úr, képviselőtársaim. Én is azok között voltam, akik a lengyel bírák és ügyészek képviselőivel találkozhattam ma, és elhangzott itt egy mondat, amely nagy hatással volt rám, ezt meg szeretném ismételni. Az egyik képviselő azt mondta, a lengyel alkotmányra esküdtem, amikor elkezdtem a munkámat. Mindent, amit teszek, ezzel, ez